hogy a nyilvános ülésünket az interneten is közvetítjük. Szavazni is fogunk később. Kérem, hogy mindenki mindenkinél legyen meg az elektronikus szavazókártya, teszteljük is ezt talán majd. Szeretnék arra is utalni. A november 11-én csütörtökön a nemzeti parlamentek képviselőivel fogunk találkozni a parlament közé párbeszéd során. A parlamenti felügyelet a kiadások során, jobb kiadás, ez az angol címe a rendezvénynek. Tehát november 14-én itt Brüsszelben van néhány jelentkezés is már erre. Hogyha beszélnek a nemzeti parlamenti kollégákkal, akkor kérem, hogy hívják fel a figyelmet erre az ülésre. Ezen kívül november 7-éig lehet jelentkezni e, majd. Akkor a hármas napi pont, pont következik, a jegyzőkönyvek elfogadása, mégpedig a szeptember 16-ai, 17 és szeptember 25-26-ai, illetve október 2-ai ülések jegyzőkönyvének elfogadásáról van szó. Valakinek van -e megjegyzése ezen jegyzőkönyvekkel kapcsolatban? Nincs. Akkor ezeket a jegyzőkönyveket elfogadottnak tekintjük, rá is térek a négyes napi rendi pontunkra. Ezt elnapoltuk. És így rá is térhetünk az ötös napi rendi pontunkra. So, hier stimmen wir ab. Akkor szavazunk. A jelentés készítőjét kérném arra, hogy szóljon hozzá, ha kíván, vagy inkább a szavazás után kíván majd szólni. Rendben, a szavazás után kíván majd szólni, vagy most. Köszönöm szépen, eh, elnök úr. Itt egy olyan témáról van szó, mely a transzszagozottság számára is nagyon fontos. Az első ilyenfajta koncepcióról van szó az európai vasutak esetében. Itt egy egyszeri, egy, egy egyerülálló szabályozóról van szó a vasútak kapcsolat, kapcsán. A különböző normákat, standardokat kell itt egyesíteni. Mi azt várjuk, hogy ennek az ügynökségnek megfelelő lesz majd a pénzügyi menedzsmentje is, és ezért rendkívül fontos a mi véleményünk a TRAN szakbizottság számára. Köszönöm szépen, és ennyi lett volna a megjegyzésem a szavazat kapcsán. Köszönöm szépen a jelentés készítőjének. Akkor átérünk a szavazásra. Először is teszteljük a, az elektronikus szavazókártyáinkat. Megnyitom a szavazást. Szavazott-e mindenki? Nem működik a szavazókártya? Hiányzik egy szavazókártya. Most lezárom a szavazást. Tizenegyen vannak jelen. Tizenketten vannak jelen. És egy képviselő készfeltartással fog majd szavazni. Egyes a hármas módosító ki támogatja ezt, ki ellenzi kitartózkodik. Elektronikusan ellenőrizzük. A szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki. A szavazást lezárom. 9-5 volt az arány. 4-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ötös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hatos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hetes módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Nyolc mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 9-es mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük a 9-es módosított, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Egyértelműen elvetettük, tízes mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 11-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 12-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 13-as mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 14-es módosító mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 15 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 16-os mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük, ez nem volt egyértelmű. A 16-os ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki, a szavazást lezárom. 8-5 arányban elfogadtuk. 46-os mellette ellene tartózkodik. Nem igazán egyértelmű, ellenőrizzük a 46-os módosítót, a szavazást megnyitom. Szavazás lezárom. Elutasítva. 47-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 48-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 48, 49 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 50 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 18 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 19 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 20 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 51 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 52 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 53 mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük az 53-ast, a szavazást megnyitom. Szavazás lezárom. Elfogadtuk. 54 mellette ellene tartózkodik elutasítva. 55 55 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 56 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 57 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 58 mellette ellene tartózkodik elutasítva, de ellenőrizzük az 58-ast. Lezárom a szavazást. Elfogad. Nem, elutasítottuk, javítja magát az elnök. Ugyanolyan arányban el lett 59 mellette ellenet tartózkodik elutasítva. A következő a következő, a 21-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 60 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 61 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 62 mellette, ellene tartózkodik elfogadtuk, 63 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 22 mellette, ellene tartózkodik, nem egyértelmű, a 22-est ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 23 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 64 mellette, ezt visszavonták rendben, 65 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 66 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 24 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva, 25 mellette ellene tartózkodik, elutasítva 26 mellette ellene tartózkodik, elutasítva 27 mellette ellene tartózkodik, elutasítva 28 mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük a 28-ast, a szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. Bárt mellette, vagy egy ellene tartózkodik, elfogadtuk. 29. Ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodik, elutasítva, de ellenőrizzük ezt. A 29-es szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. Elfogadtuk, köszönöm. Egyes módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 30 mellette ellene tartózkodik elutasítva. 31-es mellette ellene tartózkodik elutasítva, 32-es mellette ellene tartózkodik elutasítva, 33-as mellette ellene tartózkodik elutasítva, 34-es mellette ellene tartózkodik elutasítva, 35-ös mellette ellene tartózkodik elutasítva, blogban szavazzunk? Azt javasolták, hogy blogban szavazzunk a 36-tól a 42-esig, értetenek ezzel a 42-esig, 36-tól 42-ig blogban, ki támogatja ezt, ki ellenzi, ki tartózkodik, elutasítva. Kettes mellette nem tartózkodik, elfogadtuk. 43-as mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 44 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 45 okafogyottá vált, így a teljes jelentésről szavazzunk, elektronikusan a szavazást megnyitom. Okay. Vote is closed. Lezártam a szavazást. Egyetemben elfogadtuk. És még kettőt hozzászámolunk. Sőt, hármat hozzászámolunk az igen szavazatokhoz. Nagyon szépen köszönöm. Gratulálok a jelentés készítőjének, Liberácki kollégának. Most pedig Ja, meine Damen und Herren, ich komme zum... Most pedig tehát, hölgyeim és uraim, már is rátérünk a következő napi rendi pont taglalására. Úgy tartottuk, hogy szükség volna rám, hogy beiktassuk-e napirendi pontot a napirendre. Üdvözlöm néven Mátesz urat, az Európai Számvevőszék tagját itt körünkben. Szeretettel üdvözlöm, itt van először a jelentéstevő asszonytól kérdezem, hogy kéri a szót. Frau Berichterstatterin. Jelentéstevő asszony. Kéri -e hát a szót. Do you like? Szeretne bevezető észrevételeket tenni, vagy sem? Jelentéstevő asszony. Mhm. Oké. Okay. Ja, ich darf uh, dann einführen. Hát rendben van. Akkor csupán én szeretnék annyit bevezetésképpen mondani Mátesz úr, hogy azért kértük, hogy fáradjon el hozzánk, és nyilatkozzon meg a szakbizottság előtt. Persze, örülök, hogyha ide feljön a pódiumra. Köszönöm которая тоже schön. Ja, Herr Martes, wir haben Sie... Martes úr, Azért hívtuk el ide a szakbizottságunk elé, mert örömmel szeretnénk önnel eszmét cserélni. Mint tudják, intenzíven hallgattuk meg, mint tudja, a európai számbevőszégi tagsági pályázata kapcsán eh, intenzív meghallgatásnak vetettük önt alá, hogyha mondhatom ezt így, és egy levelében el is magyarázta számunkra, hogy egy, a parlament negatív ítéletének esetében nem fogadja el a megbízatást. Ezután pedig a plenáris tehát az Európai Parlament plenárisa nemmel szavazott az ön jelöltségére, és kérdezzük, hogy az ön szakbizottságban tett kijelentései, eh, melyeket írásban is benyújtott számunkra, és az ebből eltérő cselekedetei hogyan magyarázhatóak meg. Mondhatni, szakadék tátong az ön kimondott szava és a tettei között. És el tudja képzelni, hogy az Európai Parlament számára ez nem valamilyen hétköznapi ügy, ezért tehát eh, arra kértük, hogy jöjjön el hozzánk, és a szakbizottság egyben az egész Európai Parlament nevében kéri az ön véleményét ezzel kapcsolatban. Mátesz úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim! Köszönöm, hogy meghívtak erre a meghallgatásra, és lehetőséget kínálnak arra, hogy az Költségvetési Szakbi, Ellenőrzési Szakbizottság, valamint a parlament és a közvélemény számára elmagyarázom, hogy miért nem léptem vissza. Azzal kezdem el, hogy elmagyarázom, hogy miért cselekedtem úgy, ahogy cselekedtem. Egy hivatalos kérdővet kaptam meg a szakbizottságtól májusban, amelyet minden számbevőszégi szaktag megkap. És az utolsó kérdés az volt, visszavonna a jelöltségét, hogyha a parlament negatíven ítélne meg az ön jelöltségét. Válasz, írásos válaszomban azt mondtam, negatív vélemény esetén nagyon valószínű, hogy visszavonnám a jelöltségemet, megvizsgálva mindazokat az ellenvetéseket, amelyet jelöltségemmel kapcsolatban felvetik azonban nem hoztam végleges döntést egész addig ebben a kérdésben, amíg nem hallottam az ellenvetéseket, amelyeket úgy gondolom, hogy a meglévő ilyen kinevezésekkel kapcsolatos EU szabályoknak megfelelő viselkedés. Jelzem, a might szócskát használtam, a meg lehet, hogy visszavonnám a jelöltségemet. Amennyiben a parlament nem tartaná megfelelőnek a kvalifikációmat, mondjuk nem tudtam volna megválaszolni a kérdéseket, visszavontam volna a jelöltségemet és azt reméltem, hogy a parlament a kvalifikációmra koncentrál, ugyanakkor a meghallgatás után a képviselők és a szakbizottsági tagok kérdéseit ismét eh, végig gondoltam, és azt kell, hogy mondjam, hogy sok pozitív szó, eh, elismerő szó illette a képzettségemet. Mi több eh, nagyon pozitív elismerő szavakat kaptam, és az audit munkával kapcsolatos nagy tapasztalatot kihangsúlyozták a felszólalók. Ráadásul a szakértelmemmel kapcsolatos kétségeket sem fogalmaztak meg. Ilyen módon arra a következtetésre jutottam, hogy a KONT szakbizottság nem a képzettségem vagy a szakértelmemet vonta kérdőjére, és, ez, és nem ezért tartott, nem ezért nem támogatta a támogatásomat. Ezért úgy gondoltam tehát, hogy a rászorultságomat nem kérdő, kérdőjelezik meg. Ugyanakkor a fő kérdés az volt, hogy hajlandó vagyok visszavonni a jelöltségemet. Meg kell, hogy mondjam, hogy meglepett, hogy a hivatalos kérdésben szerepelt ez a kérdés két oknál fogva, hiszen egyrészt a szak, Költségvetési Szakbizottság nyomatékkal a pozitív véleménnyel kapcsolatos lojalitást várta el tőlem ezzel a kérdéssel, másrészt, és ez még fontosabb, úgy gondolom, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződésben nagyon nehéz találni olyan szabályt, amely az én visszalépésemre vonatkozna, hiszen a tanács kezében van ez a jogkör, éppen ezért tehát a kinevezése jogszabályokra utaltam a döntésemben. Ám a meghallgatás során a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottság tagjai felvetették ezt a kérdést, és meglepett, hogy hogy került ez a meghallgatás homlok terébe ez a kérdés. Válaszomban újton újra megismételtem az írásos válaszomat, és hozzátettem, hogy nem az én feladatom, hogy a meglévő Európai Uniós szabályokat megváltoztassam azáltal, hogy ígéretet teszek, és a magyarázatot az EU szerződésekben kerestem. Furcsa, hogy üzenetemet nem tudtam átadni, és egy pontban azt mondtam, hogy jól van, hát nem tudom elképzelni, hogy az Európai Parlament kérdése ellen járni járnék el, hogyha a parlament nem elszavaz, akkor visszavonom a jelöltségemet, rendben van, ezt elfogadom. Ezt mondtam tehát. Ugyanakkor még egy erőfeszítést tettem, hogy júniusi 5 levelemben megismételtem, hogy visszavonnám a jelöltségemet, de utána azt mondtam. Ebben azt mondtam, és ezzel elmagyarázom, hogy a meghallgatások adott miért hangsúlyoztam többször is, hogy nem én akarom megváltoztatni, nem is tudom megváltoztatni a szabályokat, és ezzel a Költségvetési Ellenőrzési Szakbizottságnak azt az üzenetet akartam átadni, hogy ők sem változtathatják meg egyedül a kinevezési szabályokat, és az ilyen kinevezési szabályok elfogadása alapvetés, hiszen a jelölt az elszámoltathatóság és a függetlenség legmagasabb pontját kell, szintjét kell, hogy élvezze, és nem szabad, hogy hűségnyilatkozatot tegyen egyetlen intézménye mellett. A parlament nem elszavazott a jelöltségemre, és ezek után arra a következtetésre jutottam, hogy az elkötelezettség kérdését túl nagy nyomatékkal kezelték. Tehát nem a jelöltek képzettsége, vagy ráksz, vagy szakértelmét vizsgálták meg, hanem a irányultságát. Ennek ellenére persze azt mondtam, a kormánynak azt mondtam, hogy visszavonom a jelöltségemet, a horvát kormány pedig fenntartotta a jelölését, és a tanács elfogadta a jelölítésemet. Elismerem, jobban szerepelhettem volna abban, hogy nem mondom ki ezt a mondatot, és ragaszkodhattam volna ahhoz az állásponthoz, amelyet eleve képviseltem. Elnézést kérek azoktól, akiket félrevezethettem. Nem akartam a parlamentet semmi módon sem félrevezetni sem más intézményt sem félrevezetni, vagy tiszteletlenül viselkedni. Az számvevőszék tagjaként folytatom az erőfeszítéseimet, és közösen együttműködöm a szak, szakbizottsággal közös céljaink elérés érdekében, és remélem, hogy megértik az a magyarázatomat, kérem, hogy értsék meg, és értsék meg, hogy a jelölési folyamatban miért úgy viselkedtem, ahogyan viselkedtem. Remélem, hogy a jövőben E, ezen alapon tudunk e, együttműködni úgy, hogy az Európai Uniós állampolgárok érdekét szolgáljuk azzal, hogy az európai intézmények e, pénzügyi elszámoltathatóságát erősük meg. Végezetül még egyszer meg szeretném erősíteni, hogy egy sikeres és gyümölcsöző együttműködést keresek a jövőben. Köszönöm, elnök úr. Ja, vielen Dank, Herr Mátes. úr, hát köszönjük szépen. Kérdezem a jelentéstevő asszonyt, kéri a szót. Sí, gracias, presidente. Sí. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, Mátesz úr. Köszönöm, hogy eljött, hogy ezt még cserélhessünk ma. Nagyon nagyra értékeljük, hogy ismételten meglátogatott bennünket a szakbizottságban. Igaz, hogy meglepődtünk a válaszán, mert amint tudják, a parlament az Európai Unió egyik olyan intézménye, amelynek képviseleti szerepe van, és ezért ez egy demokratikusan megválasztott testület, ami azt jelenti, hogy azok a tagok, akik közvetlenül és szorosan együtt működnek a szemvevő szék részéről a parlamenttel nem elhanyagolható jelentőségű, hanem éppen, hogy nagy jelentőségű az együttműködés minősége. És a tanácssal való kapcsolat, amely különböző területeken fontos jogszabály alkotói szerepet játszik, szintén fontos. A tanácsnak mondhatjuk kényes kapcsolata van ezzel a szakbizottsággal ezen a területen. Ez a kérdés tehát amelyet elmondott, mely szerint a mi hatáskörünk, hogy jóvá hagyhatjuk a jelöltek listáját, amelyet elénk tárnak. Igaz, hogy a parlament bizonyos követelményekkel lép fel, és szeretnénk meggyőződni arról, hogy a jelölt, aki a szemvevőszék tagja lesz, és akit megválasztanak, ennek a parlamentnek is a többségi támogatásával rendelkezik. Ezért merült fel ez a kérdés eleve, és ezért tartottuk olyan fontosnak az ön válaszát. Ez mindenképpen meghatározza az ön kapcsolatát ezzel a szakbizottsággal. Tehát ö, szerepelt az a kérdés, hogyha a parlament nem támogatná az ön jelölését, és ez a kérdés felmerült az ön meghallgatása során is, hogy mit tenne, hogyha tám a parlament nem támogatná az ön jelöltségét. Ön erre azt mondta, hogy akkor ö, visszalépne. Azt kell gondolnunk, el kell hinnünk, hogy ön visz, jelezte a visszalépését a kormánya felé, és a kormánya ezt nem fogadta el. Mi kénytelenek vagyunk az ön szavát elhinni. Tehát elhinni azt, hogy valóban ő lemondott, beadta a lemondását a kormánya felé, miután ebben a szakbizottságban leszavazták az ön jelölését. Ezt el kell önnek hinnünk, hogy így történt. Világos számunkra, hogy nincs eljárás az ilyen jellegű helyzetek kezelésére. De a döntését esetleg korábban is közölhette volna velünk, mielőtt ideig eljutott a helyzet, és akkor különböző lehetőségek kínálkoztak volna. Talán megkereshetett volna bennünket, mielőtt a végső döntését meghozza. Ugyanis ez a döntés, amelyet meghozott, ezzel kapcsolatban legalább kikérhette volna ennek a szakbizottságnak a véleményét, és elmagyarázhatta volna nekünk előre, hogy milyen döntést fog hozni. De persze értem, hogy nagyon kényes a helyzet, elmondta, hogy beadta a lemondását, és a kormány ezt visszautasította. Nekünk parlamentként természetesen erre valahogy reagálnunk kell. Most nagyon nehéz helyzetben vagyunk mi is, de szeretnék többet is hallani öntől. Itt formálisan felelt azzal kapcsolatban, állást foglalt azzal kapcsolatban, amit a kérdőívben írt, és a kormányi válaszával kapcsolatban. Kérdezem, hogy ez pontosan hogy történt? Hiszen a parlamentnek joga van kérdéseket feltenni, nem tudjuk elvégezni a munkánkat, anélkül, hogy ne tudnánk tisztázni önnel ezeket a kérdéseket, ezért részletesebb tájékoztatást kérek öntől azzal kapcsolatban, ahogy a kormánynak beadta a lemondását, illetve a visszalépését jelezte. Köszönöm szépen. Lei írtam egy levelet, aláírtam, elküldtem a miniszterelnöknek, a miniszterelnök megkért engem arra, hogy ne lépjek vissza, így történt. És utána kijelentettem, hogy fenntartom a jelöltségemet. Írtam egy levelet az Európai Parlament elnökének, már megírtam a lemondással kapcsolatos levelemet az Európai Parlament elnökének, de aztán ezt nem küldtem el. Azt javaslom, hogy lépjünk túl ezeken a félreértéseken. A szenvevőszég tagjaként kapcsolatban fogok állni az önök szakbizottságával, és minden tőlem telhetőt megteszek annak érdekében, hogy a lehető legjobb legyen az együttműködés és jó legyen a kapcsolat közöttünk. És minden tőlem telhetőt megteszek annak érdekében, hogy meggyőzzem önöket arról, hogy érdemes lett volna megválasztani engem erre a pozícióra. És az önökkel folytatott együttműködésem remélem, hogy erről meg fogja győzni önöket. Mulder kolléga. Köszönöm, elnök úr. A nyilatkozat után azt hiszem, hogy még rosszabb a helyzet. Mit higgyünk? Ön azt mondja, hogy a szavazás nem az önök képzettségéről szólt, hanem arról, hogy ö, visszalépne-e a negatív szavazás után, vagy nem. Ezt honnan tudja, vagy miből gondolja? 96-an szavaztak ön ellen. illetve 16-an szavaztak ön ellen. És a szavazás véleményem szerint az ön képzettségéről szólt, amelyet elégtelennek ítéltek, ítéltünk meg. Minden jelöltől ö, megkérdezünk bizonyos dolgokat, és mindenkitől megkérdezzük, hogy lemondanak-e, hogyha negatívan szavazunk. Eddig mindenki úgy cselekedett, ahogy előre jelezte. Nem tudom, milyen a rendszer Horvátországban, hogy ha ö, én így megszegem a szavamat egy parlament előtt, akkor ez a bizalom végét jelenti. Egy ilyen emberben nem lehet bízni. Úgy gondolom, ön rossz jelölt a szenvevőszék, és rossz jelölt Horvátország szempontjából is. A parlamentben komoly fenntartások vannak az önök képzettségét illetően. Véleményem szerint és ön nem is mondott igazat a parlament előtt, és ez nem teszi önt alkalmassá számvevőszék bizottsági tagságra. Senki nem léptetheti önt vissza, csak saját maga, de a jövőben a parlamentben senki nem fog önnek hinni, és semmilyen jelentésének sem, amelyet ön fog megírni. Köszönöm szépen, Mulder úr. Szeretne egyből válaszolni? Nem, még talán még egy kérdés. Odi úr. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm, elnök úr ö, túl kell lépni ezen a szerencsétlen ügyön. Matesz úr azt mondja, hogy nem változtathatja meg a szerződés szabályait, ez igaz, és nem a, azt mondja, hogy nem a költségvetési szakbizottság dolga megváltoztatni a szabályokat. Ebben téved, mi kezdeményezhetjük a szabályok megváltoztatását. Nekünk két személlyel van bajunk, nem csak önnel, önnel is, mert azt állította, hogy vissza fog lépni, ha leszavazzák, és ezt nem tette meg. Ha jól értem a magyarázatot, akkor az ön miniszterelnöke kérésére nem tette meg. Ez viszont azt jelenti, hogy ön nem független a kormányától, hiszen hogyha a parlamentnek azt állítja, hogy ha leszavazzák, visszavonja a jelöltségét, ugyanakkor a miniszterelnöki arra kéri, hogy tartsa ezt meg, és ön ezért fenntartja a jelöltségét, akkor ön nem független. Úgyhogy ön mellett az ön kormányára is haragszunk, hiszen az ön kormány az ön miniszterelnöke az, akinek meg kellett volna vizsgálnia a parlament szándékát, és nem kellett volna azt kérnie a tanácstól, hogy erősítse meg az ön jelöltségét hiszen ö, mindenki ö, együtt működik a nagykövetségétől, és amikor az önminiszterelnöke azt mondja, hogy Matesz úr ö, akarom ö, szembevőszéki tagnak, akkor mindenki el fogja ö, ezt fogadni a kollegiális kapcsolatok miatt, és ö, a parlament véleménye ellenére a tanács a szabályok értelmében a tanács javaslata elfogadásra kerül. Az ön kép, képzettsége jelentős, persze nem könyvvizsgáló, ezt meg lehet tanulni, ön erre nézve ígéretet tett, ez nagyszerű. Nem vitatjuk, hogy jó munkát végezne a számvevőszékben. Ugyanakkor azt mondja, hogy nem változtathatjuk meg a szabályokat, én pedig azt mondom, hogy meg fogjuk változtatni a szabályokat a minisztereinknek és a nemzeti parlamenti képviselőinknek javasolni fogjuk a szabályok megváltoztatását, hiszen nem ez az első ilyen eset hiszen a szenvevőszék tagjainak kinevezésekor nem csak véleményezési jogra tartunk igényt. Módosítást fogunk tehát beadni. Ajala kollégánk javasolni fogja, hogy a, az Európai Parlamentnek nagyobb szava legyen a szemvevőszegi tagok kinevezésében, hiszen mindig a közgyűlés jelöli ki a számvevőszék tagjait minden testületben nem a vezetők, hanem a közgyűlés. A parlament pedig az, aki a az állampolgárokat képviseli, és ezért teljesen logikus igény, hogy vizsgáljuk felül a szerződést, és a mi feladatunk, hogy ezt kezdeményezzük, és tisztázzuk ezeket az eseteket az infrakcióm nevében mivel én is előadó vagyok ebben a témában, most szeretnénk túllépni ezen az ügyön, mindenki elmondta a véleményét, ön tagja a szenvevőszéknek, ehhez gratulálok, ugyanakkor olyan körülmények között került sor erre a kinevezésre, ahol az ön kormánya nem vette figyelembe a parlament véleményét, és az ön ö, ígérete alapján, mely szerint visszalép, ez nem történt meg. Joga van úgy cselekedni, ahogy tett, lépjünk túl ezen, de nem hiszem, hogy itt bárki is erkölcsileg különösebben nagyra nőtt volna. Köszönöm szépen, Odi kolléga, Stász kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Máten úr, ön követte valószínűleg a plenáris vitánkat, mert ezt közvetítették, és a mai nyilatkozatában is azt látom, hogy ön egy kicsit azért feldult, számos kollega is felszólalt, csatlakozni a többiekhez, főként Mulder úrhoz, Mulder úr általában nagyon mérsékel, de nagyon határozott, és mindig kimondja azt, amit ki kell mondani. 94 óta tagja az Európai Parlamentnek, tehát nem lehet azt mondani, hogy de lenne tapasztalata, és azok a szavak, amelyeket kimondott, azok teljesen jogosak. Odi úrhoz is csatlakozni tudok, aki azt mondta, hogy igen, a miniszterelnökétől kér tanácsot. nos, ön nem független, a miniszterelnökére hallgat. Hogy Rómába megyünk, vagy egy nagy muftihoz megyünk tanácsot kérni, vagy bármilyen fajta talibánhoz. Nos, hát ez nem megy. Ön a szavát adta nekünk, hogy lemond egy negatív vélemény esetében, ezt nem tette meg. Az a meggyőződésünk, hogy megszegte a szavát, ez a bizalom megszakadását is jelenti. Ódi úr elmondta, hogy megteheti ezt ugyan, de ez mértékben megsérti a bizalmunkat, nagyon rossz kezdet ez a viszonyunkban, és ez mértékben kihathat a következő meghallgatásokra is mert lehet, hogy más is elkezdődni ezt a fajta játszmát majd. Nem lehet ilyeneket tenni, tehát számomra azért ez a dolog még nincsen lejátszva. Ja, vielen Gibt's weitere Wortmeldungen? Köszönöm szépen. Kérje meg a képviselők közül valaki a szót, úgy tűnik, hogy nem. Elnökként Nem, akkor meghallgatjuk a további felszólalót, és utána elnökként mondanék valamit, vagy pedig most szeretne már válaszolni az itt elhangzott kérdésekre, észrevételekre. Válaszolhatok most. Készséggel. Nem ellenzem, hogy megváltoztassa bárki is a szabályokat, akinek ez jogában áll, de hát persze csak aki jogában áll, az változtathatja meg a szabályokat már pedig, hogyha előzetes ígéretet várnak el egy jelöltől, akkor ezzel implicit módon megváltoztatják a szabályokat. Mondom, nem ellenzem én, hogy megváltoztassuk a szabályokat, hogyha ez szabályszerűen tűnik, történik. Hogy hogyan jutott jutottam el ahhoz a döntéshez, hogy folytassa, hogy fenntartsam a jelölésemet. Hát felolvastam, felolvasom még egyszer. Miután a parlament nem szavazott, megvizsgáltam a, a érveket, és úgy ítéltem meg, hogy az elkötelezettségre vonatkozó kérdésben nem a jelölt felkészültséget, képességét vizsgálták meg. És úgy gondolom, hogy egyszer a meghallgatás során egyszerre csak átbillent a mérleg, és többet számított ez, hogy mennyire kötelezem el magam, és mennyire nem, mint a szakértelmem. Más választ írtam, mint hogyan viselkedtem valóban, de ez a némiképpen furcsa, ez meg fura, furán épült fel ez a, ez a vitam erre a következtetésre jutottam, illetve a következő két hétben valóban vissza akartam vonni a jelöltségemet, be is nyújtottam a, vissza, a lemondásomat a miniszterelnöknek, de egyszerűen csak rájöttem, hogy miért akarják ezt a nyilatkozatot tőlem megszerezni, és úgy mondtam, hogy ezt nem akarom cselekedetémmel, viselkedésemmel támogatni ezt a hozzáállást. Tehát ez magyarázza magam viselkedésemet. Nem tudom, elnök úr, hogy elfelejtettem a valamit? Hát teljesen szabadon, önél szó, önváros válaszolhat. Tehát most is kikapcsolódik a mikrofon, majd visszakapcsolódik, tehát több kolléga kérje szót. Jan Gerben, de Liberacki, majd Ajala asszony. Thank you, Mr. Chairman. Um, if you... Köszönöm szépen, elnök úr. Hogyha azt kérdezni tőlem, hogy van-e valami fontosabb, mint a szabályok és az eljárás tisztasága, akkor azt mondanám, hogy ez a feltételektől, a körülményektől függ, hogy mely területen tevékenykedünk. Hogyha mondjuk a piroson száguldunk hát az autónkkal, akkor bizony nagyon fontos, hogy túlléptük, hogy úgy mondjam, az eljárásjogi piros vonalat, és senki, senki nem magyarázhatja meg, hogy miért volna jogos átlépni a piros vonalat, vagy átrohanni a piroson. Na hát a politikai életben pedig a szabályoknál van, -e valami fontosabb. Hát igen, van valami. A bizalom, mégpedig a kölcsönös bizalom. A politikai életben különböző szabályokat követhetünk, de hogyha nem áll fenn a bizalom a szereplők között, akkor nem működhetünk. Ez egy nagyon egyszerű politikai tény attól félek, ezt kell mondanom. Nem akarom megismételni, amit több kolléga már előttem elmondott, de a mai kijelentései megerősítik a bizalom hiányt, elmélyítik a bizalom hiányt, és nem erősítik meg a köz, közöttünk lévő bizalmat, mely hiányzik. Egy konkrét kérdésem volna önhöz. Amennyiben a szabályok alapján és ez így van valóban, a parlament nem tudja megvétózni az Európai Számvevőszék új tagjainak kinevezését, akkor itt a tisztelt házban mi a fészkes fenéért hallgassunk meg bárkit is? Miért hallgassuk meg az új jelölteket, és miért törődjünk egyáltalán a számbevőszéke jelölések ügyével, vagy másként megfogalmazva? Úgy gondoljam, hogy bármi értelme volna annak, amit csütörtökön elkezdünk az új jelöltek meghallgatásának, vagy pedig egyszerűen csak húnyjuk be a szemünket, és mondjuk azt, hogy tisztelt tanács, döntsetek, aztán mi pedig majd elfogadunk mindent. Tehát hogyan látja a parlament szerepét, ha egyáltalán volna szerepe a parlamentnek? Köszönöm. Liberacki kollega, tessék. Dziękuję bardzo. Nie ma też rzeczywiście pan... Köszönöm szépen. Matesz úr, sok szakértő véleményét hallhatta most a szakbizottságunkban. Teljesen világosra kellett, hogy váljék, hogy amikor a számvevőszékről beszélünk, akkor egy olyan intézményről beszélünk, mely hitelesít. Tényállásokat hitelesít. És a mentesítésre tesz javaslatot. Nos, hát ebben a kontextusban a professzionalitás, a felkészültség nagyon fontos, és persze bizalom, hogy valaki megtartja az adott szavát, betartja az adott szavát. Egy bizonyos nonsalanszal válaszolt, amikor az elvekről, a betartandó elvekről beszélt. Nem ez a legjobb megközelítés, azt kell, hogy mondjam. Az európai demokrácia szinterén nem nagyon hasznos ilyen nonsalanszan, ilyen könnyedséggel, hogy nem mondjam, hanyagsággal fellépni, hiszen a képviselők fordultak önhöz kérdésekkel, és mintha most ön ezzel a viselkedésével a képviselőket ítélné meg, és el. Miközben pedig azt mondja, hogy szeretné az együttműködést fenntartani a parlamenttel. hiszen tudjuk, hogy a számvevőszékben nem csak Horvátország ügyeivel foglalkoznak, hanem az egész Európai Uniót érintő ügyekkel foglalkoznak. És lehet, hogy például egy Horvátország ügyében ön túlon túl is a miniszterelnök pártját fogja fogni a helyet, hogy a számbevőszék helyes viselkedését követném. Gondolok most arra, hogy amikor majd együttműködik az Európai Parlamenttel, és benyújtanak egy, eh, és ön benyújt egy jelentést, mit gondol? Elfogadjuk majd? Hiszen ön írja majd alá ezt a jelentést. Hogy képzeli el az együttműködést velünk, amikor nem áll fenn a bizalom? Hiszen nem lesz mindig ott a miniszterelnök, aki megvédi önt. Hogy képzeli el az együttműködést? Köszönöm jó lenne, hogyha bizonyos kérdések után válaszolhatna a kérdésekre. Nem azt mondtam, hogy a parlament ne lenne szerepe az eljárásban. Nem is gondoltam ilyenre. Amit próbáltam mondani, az az volt, hogy ez a szerep nem megfelelő akkor, hogyha ez ahhoz a vitához kötődik, hogy a jelölt eleve eltökéli magát a vált, visszavonja-e a jelöltségét, vagy nem. Ez a vita a végén alakult ki, tehát hogyha önök a jelölt minős képességeit mérik fel, és itt nem csak igen, nem szavazatról van szó, hanem egy két-három oldalas jelentés ről van szó, hogy támogatják az adott jelöltet, vagy nem támogatják, az nagymértékben növelni ennek az eljárásnak az, a, az erősségét. A javaslatok a tagállamoktól érkeznek, és ha egy tagállam javasolt valamit, itt nem csak igenről vagy nemről van szó, itt azt jelenti, hogy vannak magyarázatok is, és a magyarázat tükrözheti azt, hogy a jelölt mennyire felel meg a szerződésben rögzített kritériumoknak, a tapasztalatoknak, és ezt jóváhagyhatja a parlament. Tehát egyetlen egy esetben sem mondtam azt, hogy a parlamentnek ne lenne szerep ebben a folyamatban, vagy nem kellene, hogy szerep legyen ebben a folyamatban. Úgy gondolom, hogy nem erre koncentráltak, ami magát a bizalmat illeti. Úgy gondolom, hogy a jelentéseket majd az alapján kell megvizsgálniuk, hogy mit, mit tartalmaznak ezek a jelentések. Én megteszek mindent annak érdekében, hogy meggyőző lehessek, és remélhetőleg majd ez alapján tudják elbírálni a jelentéseket. Mindenképpen azon leszek, hogy jó jelentéseket hozzak létre, ennyit szeretnék elmondani. Elnök, köszönöm szépen. Ines Ayala Sender, még egyszer majd Inge Gressle. Ines. Eh, köszönöm szépen, elnök úr, jelentéstevőként, majd inkább a végén szeretnék hozzászólni. Gressle asszony, köszönöm szépen. Szeretnék egy kicsit azon benyomás ellen tenni, hogy itt Mantesz úrról van, Mantesz úrról van szó, itt igazából a tanács csak kapcsolatos viszonyunkról van szó, de itt szó van a szemvőszékkel fenntartott kapcsolatainkról is. Matesz úr magasra tette a lécet az után, következők után. Egyre nehezebb lesz majd velünk tárgyalni, és persze nem szeretnénk, hogy az, ami most önnel történik, az mindig megtörténjen minden egyes alkalommal, én nem szeretném, hogyha majd ez legyen a, a minta. Egy kicsit már sajnálom is önt, de tisztázni kell azt, hogy annak kapcsolatban itt tartunk alkalmasnak, vagy kit nem, mi ezen nem, ebben nem tárgyalunk. Úgy gondolom, hogy most már előre kell gondolkodnunk, és nem igazán kedvező az, amit láthatunk. A tanács továbbra is kitart a pozíciója mellett, de nem szabad azt hinni, hogy a tanács helyzete sokkal jobb így, már történelmileg is láthattuk, hogy gyakran volt rossz a viszonyunk a tanácssal, nem csak a költségvetés kapcsán, hanem más kérdésekben is, például a kinevezések kapcsán de természetesen a számvevőszéki kapcsolataink is megszenvedik ezt. Az EPP nevében már most elmondhatom azt, hogy az európai számvevőszéket nem fogjuk békén hagyni. Mindent meg fogunk vizsgálni a peer review kapcsán, a külön jelentések kapcsán, a tagállamok hogyan védik a jelöltjeiket, tehát az éves jelentéseket is megvizsgáljuk, hogyan zsonglőröznek a számokkal, tehát érdekes dolgok ezek amelyeket majd meg fogunk vizsgálni. Én ezt már most elmondhatom önöknek. Úgy gondolom, hogy jó lenne, hogyha ezeket a témákat ismételten megmutatnánk, mert igazából arról van szó, hogy mennyire hatékony ez a szerve, milyen eredményeket tud felmutatni, és hogyan tudjuk kialakítani, kialakítani a munkaviszonyainkat, hogyan tudjuk kialakítani a viszonyainkat a szemvőszegi tagokkal, hogyan tudják önök kialakítani a viszonyaikat a tagállamaikkal. Úgy gondolom, hogy itt nagyon sokat kell még tennünk a következő viták alkalmával, és hogyha ezt a dolgot tisztáztuk, akkor tudjuk majd a viszonyainkat megvizsgálni. Elmondhatom, hogy ez idáig jó hiszeműek voltunk, de én most már a továbbiakban nem vagyok erre hajlandó. Úgy gondolom, hogy ezt a fejezetet le kell zárnunk, de csak azért, hogy megvitathassuk azokat a dolgokat, amelyek struktúrális szempontból tényleg fontosak a munkánkat illetőleg. Elnök, köszönöm szépen Gressle asszonynak. Most kíván -e erre azonnal válaszolni, Mátesz úr? Nem kell. Nem. Mielőtt még megadnám a szót a készítőnek végezetül, szeretnék egyfajta összefoglalást adni, úgy, mint szakbizottsági elnök. Úgy tudnám összefoglalni a vitát, illetve ismételten fel tudnám vetni a kérdéseket. Először is volt egy meghallgatási eljárásunk. Ennek tárgya a számvőszék tagjának kinevezése volt, és ebben az Európai Parlamentnek van szerepe. Hogyha ennek a meghallgatási eljárásnak nincsen semmilyen fajta relevanciája, akkor felmerül a kérdés, hogy mit jelent a demokratikus ellenőrzés. Mi úgy értelmezzük magunkat, mint az a hely, amelyet, vagy azt a testületet, amelyet a, az állampolgárok közvetlenül megválasztottak. És néhány kollégám hozzászólásából is az látszott, hogy Szeretnénk mindannyian egyfajta képet kapni a jelöltről, arról, hogy milyen szakmai, személyes vagy jellembeli alkalmassága van az adott feladatra. Minden egyes szabadon megválasztott képviselő, aki kicsit is felelősségteljes, azt szeretne képet kapni. Mulder úr elmondta azt, hogy az Európai Parlament nagy többsége, tehát nem csak egy szabadságról van szó, hanem a plenárisról van szó, a nagy többség Mates úr jelöltségét elutasította, és az tény. Már ma nyilvánvalóvá tette azt, hogy a szabizottsággal szembeni kijelentései és így a parlamenttel szembeni kijelentése is, illetve így az európai állampolgárokkal szembeni kijelentései. Azok voltak, amelyek önnel szemben álltak, nem mondta vissza a jelöltségét, bemutatta azt, hogy olyan mértékben fenntartja az ígéretét, hogy ön felkínálta a kormányának a lemondást, és bocsánatot kért azért, amiért az ígéretét nem tartotta be. Hogy a szabadság ezt a bocsánatkérést elfogadja-e, vagy elegendőnek tartja-e ezt, és hogyan fog majd benni ezzel a kényelmetlen helyzettel, ez egy olyan dolog, amit nem tudunk majd megválaszolni. Valószínűleg majd a frakciók is megtárgyalják még ezt, és még egyszer ez majd még szerepet fog játszani, és szeretném hangsúlyozni azt, hogy Mates úr remélhetőleg ön is megértette nagyon jól azt, hogy hogy ön igazából felkínálta lemondását a kormányának, de a kormány inkább rávette arra, hogy ne mondjon le, ön bocsánatot kért tőlünk. Az volt az ígérete, hogy elfogadja már az Európai Parlamentnek a szavazatát. Ezen kívül mindenkinek persze meg lehet a saját véleménye arról, hogy mit jelent az, hogyha valaki nyilvánosan egy parlament előtt ígéretet tesz, aztán pedig azt nem tartja be. Ez mindenképpen a hitelesség, a bizalom kérdését veti fel, ezt mindenki megérti valószínűleg, és ezért ezt ennyiben is hagynám, mert ön bennünket rendkívül nehéz helyzetbe sodort, ugyanis a hitelesség kérdése nem a szerződésekhez kötődik, hanem ez a, a bizalom kérdése. Felmerül a kérdés, hogy az elvileg független számvészségi tag szava elhihető a parlament előtt, vagy sem. Szabizottsági elnökként én itt megengedem magamnak azt, illetve figyelembe azt, hogy ön bocsánatot kért előttünk, ez egy nagyon fontos körülmény, eljött ide ma hozzánk, elmondta az ön indítékait is. Ez mindenképpen a bizalom fele vezető intézkedés, viszont nem beszéltek minden egyes képviselő nevében. Nem tudom, hogy elfogadják-e a képviselők ezt a bocsánatkérést, csak azt szeretném elmondani, hogy az Európai Parlament számára ez a helyzet rendkívül nehéz. Többséggel szabad akaratból meghoztunk egy döntést, és utána pedig eh, nem lehet számolni ezzel a döntéssel, és az ön állásfoglalásával bocsátkérésével, hogy ezt meg lehet-e, el lehet-e felejteni, én ezt nem tudom most megválaszolni. Minden esetre köszönöm önnek azt, hogy ma délután elfáradt ide hozzánk. Nem tudom, hogy milyen következeteseket tud majd ebből levonni a jelentéskészítő. Azt, hogy mi lesz majd az együttműködésünk a szemvőszékkel, milyen fajta szervezeti intézkedéseket kell majd meghozni, hát ezt majd a következő alkalommal fogjuk megvitatni. Nagyon fontos az, Mates úr, hogy kifejezzük önnek azt, hogy mi hogyan látjuk ezt az Európai Parlamentben, és valószínűleg ez majd a parlament közé találkozó témája is lesz majd, amikor találkozunk a nemzeti parlamenti képviselőkkel. Hiszen az Európai Unión belül is meg kell állapodni a tagállami parlamentekkel, illetve az Európai Parlamenttel is arról, hogy hogyan fogunk majd bánni a parlamentekkel. Ez volt az én véleményem, és megadnám a szót Ayala Sender asszonynak. Elnézést, kívánna még szólni? Majd a végén. Ja, das letzte Wort bei uns hat immer die Berichter. Hát nálunk az utolsó szó mindig a jelentéskészítői. Elnök úr, köszönöm a meghívást, és nagyra értékelem ezt a kooperatív együttműködést, ahogy ezt a mai találkozót megszerveztük. Azt hiszem, hogy ez egy pozitív jelzés jövendőbeli együttműködésünk szempontjából, és e, levonom a találkozónkból származó következtetéseket. Köszönöm. Köszönöm szépen, és most átadom Inés a Sandersnek a szót. Köszönöm, elnök úr. Először is Szeretnék köszönetet mondani a kollégáimnak, akik véleményt ö, hangoztatták a véleményüket ma délután, ami nagyon fontos volt a vita során. És ezzel hozzájárultak magához a jelentéshez is. Azt is szeretném elmondani Matesz úrnak, hogy ez nem a kormány problémája, hanem ez egy intézményi probléma a tanács és a parlament között, hogy a tanács a jelöléseit ránk kényszeríti. A parlamentnek nem csak meghallgatási joga kellene, hogy legyen, hanem a véleményének valódi súlya kellene, hogy legyen és hát önnek a saját lelkiismerete előtt kell elszámolnia, Matesz úr. Ez a kérdés, amelyet önnek felvetettünk, nem részletkérdés, hanem az intézmény működésével összefüggő alapvető kérdés. És szeretném, ha jól érteni, hogy mennyire fontos ez a parlament számára. Ez nem csak az ön kormányával folytatandó ügy, hanem saját lelkiismeretével kell elszámolnia, azt mondta, hogy visszalép, ha leszavazzák, nem, léve, nem lépett vissza. Véleményem, hogy ez az ön számára lelkiismereti kérdés kell, hogy legyen. Néhány kollégám azt mondta, hogy lépjünk túl az ügyön, mások kritikusabbak voltak. Azt kell önnek szem előtt tartania, véleményem szerint, hogy a, ez labilisabbá teszi a számvevőszéket ez az egész ügy, hiszen ön hozott bennünket ebbe a helyzetbe. A kérdés, amelyet feltettünk önnek, alapvető fontosságú e intézmény szempontjából, és kérem, hogy tartsa szem előtt. végül is saját, önnek saját magával kell elszámolnia. Ez a parlament ö, továbbra is folytatja ezt az ügyet a tanácssal, folytatja ezt a küzdelmet, hogy a lehető legjobb jelöléseket a legjobb jelölteket nevezhessük ki a számvevőszék számára. És hadd fejezem be azzal, hogy nem csak a képzettségről van szó, hanem a hozzáállásról, a bizalom kérdésének az értelmezéséről, hogy az Európai Parlament bizalma mit jelent. Az Európai Parlament olyan intézmény, amely nek megvan a saját szerepe a többi intézménnyel szemben. Rendkívül fontos a számvevőszéki bizottsági tagok számára, hogy mindezt értsék. Nem elég, hogyha a szerződések egyes cikkeit ismerik, hanem a mögötte levő szellemiséget is meg kell érteniük, hogy az intézmények között milyen a kapcsolat, a hatalom gyakorlása, a dinamika. Itt nem csak arról van szó, hogy egy jelöltet rákényszerítenek a parlamentre, ez így nem működhet, és nem ez a legjobb megoldás a számvevőszék számára. hiszen a cél az európai költségvetés lehető legjobb működtetése, az azzal való lehető legjobb gazdálkodás az európai állampolgárok érdekében. Nem csak az ön kormánya felelős azért, hogy ön ilyen helyzetbe került, hanem ön saját maga az, aki ezt a helyzetet előállította, én magam elfogadom a bocsánat kérését, és remélem szem előtt tartja, amik elhangzottak. Köszönöm szépen, köszönöm Ayla Sender asszonynak is. Most megszakítom a mai ülésünket, és holnap reggel 9-kor kezdjük a nyilvános ülésünket.